Okay, colleagues. Welcome back. Üdvözlök mindenkit, kollégák! Szakbizottság ülésünkön. Mielőtt megkezdjük a szavazást, azt kell elmondanom, hogy tegnap nem értem ide az ülés elejére, mert az Eurostar nem tudott befutni Brüsszelbe, de biztos nagy örömmel hallották, hogy két Szaharov díj jelöltünket is Nadia Murad és Denis Mukwege a mi támogatásunkra kapták meg anno a Szaharov díjat. De most folytatni kell a munkánkat, és mindjárt a szavazással indítunk. Tizenötödik napi rendi pontunk következik, kedves kollégák, a digitalizáció és a szegénység csökkentése technológiai segítséggel Bogdan Lentának köszönhetjük ezt a jelentést, és most gyorsan egy teszt. Kérem mindenki nyomja meg a gombot hogy ellenőrizni tudjuk, hogy működik-e a szavazórendszer. 18 kártya, ez nem annyira sok, 15-en szavaztak, 16-20, 17 szavazott belőle, ki nem szavazott még? Még több kártyát látok. 19 ember kártyáját látom, aki szavaz is, úgyhogy van valaki, akinek bent van a kártyája a gében, de nem szavaz, kérem ellenőrizze mindenki a gépét, hogy működik-e. Jó. Úgy tűnik, hogy minden gép működik. Köszönöm, hogy részt vettek a teszt Jó. 15-ös napi rendi pontnál tartunk digitalizáció fejlődését, a szegénység csökkentése a technológia segítségével. Bogdán Venta jelentéséről van szó. Szóval Bogdán, szeretném mondani valamit? Nem, nem, szavazzunk. Jó. So, hang on. Okay, I think all the votes are working, yeah. Yeah. Rendben, akkor kezdhetjük a szavazást, de a néppártnak, ha jól látom, négy szava- nyolc szavazata lehet? Jó. Bogdán, szeretnél mondani valamit, mielőtt megkezdjük a szavazást? Nem? Jó, tudom, hogy rengeteg kemény munka, rengeteg kompromisszum, ö, egyes kompromisszum mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Új 6A kompromisszum is van, remélem mindenki megkapta. Mellette az új 6A kompromisszum mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 6A kompromisszumról a szavazást, megnyitom a szavazást. Has everybody vote is closed? Lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Nem, elnézést, az 58-as módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Az 58-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8 es és 9-es kompromisszumok mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 97-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 97-es megnyitom a szavazást, nem? Oka fogyott ellenőrzést, oka fogyott, úgyhogy mindegy. 99-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 99-est, megnyitom a szavazást. Tereza összezavartál. Lezárom a szavazást, és óriási többség volt, elnézést kérek. Százas. Százas mellette, ellene. Ellenőrizzük a százas módosítót, megnyitom a szavazást. Most más a helyzet, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 112-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-12 arányban. Éppen hogy. 114 a következő, mellette, mellette, ellene, tartózkodásra utasítottuk 115 mellette ellene ellenőrizzük a 115-öst. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es módosító mellette, ellene, tar- ellenőrizzük a 110-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 130 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 131 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 132 mellette, mellette, 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tovább lépünk a preambulum bekezd bevezető rendelkezésekre, egyes mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, kettő mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, most a preambulum bekezdések jönnek, hármas mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük ezt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk valóban. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás. 5-öst, az 5-ös módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a tízeset, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 11-est is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 12-es mellette, mert ellenőrizzük a 12-est is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Ezt elfogadtuk, bár nagyon szoros volt az eredmény. 12-es tehát elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene, ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-es mellette. Ellenőrizzük a 22-est is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene ellenőrizzük a 24 es megnyitom a szavazást, bár azt hiszem, hogy elutasítottuk. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Kollégák, vissza tudunk ugrani 9-es módosító indítványra elnézést kérek, ezt kihagytuk. Melyik oldalon volt? A nyolcadikon a szavazólistán. 9-es módosító indítvány. Igen, be volt sötétítve, ezért ugrottuk át. Lola Sánchez 9-es módosítója mellette, ellene, ellenőrizzük a 9-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. És most a záró szavazás következik. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, óriási többséggel gratulálok Venta úrnak. 19 igen szavazattal, egy szavazat mellett öt tartózkodással. Parancsoljon. I only to say thank you. Elnézést. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak. Nagyon sokat segítettek nekünk, elég sok komplikált dolog volt benne. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök, köszönöm a kollégáknak a kemény munkát, köszönöm a kompromisszumokat. Nézzük a következő jelentésünket, ez a 16-os napi rendi pont. Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén. Ez is egy nagyon fontos jelentés. A finanszírozás úgy tűnik, hogy nagyon sok alapban, eh, alapból eltűnik az oktatás javára. Benszan szeretném majd mondani még a szavazás előtt? Igen, köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Én is szeretnék köszönetet mondani. A kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, eléggé kollektív volt a munka, sikerül volt a jelentés prioritásaira koncentrálni, ennek nagyon örülök, és természetesen köszönet illeti a frakciók, illetve a szakbizottság titkárságát. Továbbá köszönet a kollégáknak. Remélem, hogy ez a jelentés hasznos lesz, ez a kérdés azért csak felmerül. Egyre kevesebb a finanszírozás, ezt mondta az elnök asszony is, jó lenne, hogyha jövő felé tekintenünk, és egyrészt a tartalomban is, és másrészt a módszertanban is nagyon fontos előre tekintőek legyünk. A nagy, a nagy oktatási piacra figyeljük azért oda, alapoktatást kell biztosítani a fejlődő országoknak, figyeljünk oda a civil szervezetek szerepére, az államok szerepére, és természetesen a bizottság szerepére is oda kell figyelni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök, akkor nézzük a szavazást. Itt is komoly munka el mögöttünk, sok a kompromisszum. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 2-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 3 kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as és 49-es módosítóra egyben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem, elnézést ellenőrizzük a 48-as, 49-es, tehát gépi úton szavazunk a 48-as, 49-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-7 arányban. 51-es, 52-es egyben, mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizni fogjuk. 51-es, 52-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást, bár azt hiszem elfogadtuk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ismét elfogadtuk 18 7 arányban. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7 kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8 kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes számú szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk.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 109-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, a 109-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. 109. 109-es. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 10-15 arányban elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114-es módosító mellette ellen tartózkodok, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 120-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es módosító mellette ellene. A 9-est fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást a 9-esről. Nem egyértelmű. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk elnézést. Bocsánat, kollégák. Tízes módosító mellett ellene tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es Mi a helyzet a 22-es kompromisszummal? Most szavaztunk róla. Yes, accepted. Sorry, de, sorry. Elnézést, ha rosszul mondtam. Elnézést, ha azt mondtam, hogy elutasítottuk a 22-es kompromisszumot, elfogadtuk nagy többséggel. Jó, most 14-es módosító következik, mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hivatkozások. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a záró szavazás következik, mégpedig név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többsége. 25-en szavaztak mellette, senki nem volt ellene, egy tartózkodónk volt. Vincent, gratulálunk! Remek jelentés, és ahogy el is mondta, remélem, hogy ez hasznos lesz majd az oktatás területén. Köszönöm szépen! Nem fogjuk elfelejteni amikor a következő MFF-ről fogunk vitázni. Most a pénzt is meg kell szerezni. So we have next is items. 17-es napi rendi pont következik, VTO a következő lépések címmel, vélemény az INTA szakbizottság részére, vélemény előadója Lola Sánchez. Lola, szeretnél a hozzászólni? Nem? Akkor rögtön megkezdjük a szavazást. Egyes módosító mellette. Ellene. Ne, egyes, ellenőrizzük, ellenőrizzük. Elnézést. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizen hármasról nem szavazunk, 15-ös, 14-es javítja magát az elnök asszony mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette. Ellene ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És 10-15 arányban elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene ellenőrizzük a kettes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15-11 arányban. Az utolsó mondatról külön kell szavaznunk. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 26-os módosító mellette. Ellene, Tart, ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük, 26-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 16-10 arányban 27-es mellette, ellene. Ellenőrizzük a 27-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-9 arányban. 29-es. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 29-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-9 arányban. 30-as mellette. Ellene. Nem, ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-10 arányban elfogadtuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz a többség, úgyhogy elfogadtuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itt is külön kell szavaznunk egy mondatról, az utolsó mondatról, 34-es utolsó mondatáról mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk nagy többséggel. 42 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette ellene tart, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 45-öst. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk 16-10-es arányban. 4-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a négyes kompromisszumot. Azt hiszem elfogadtuk, de meglátjuk. Lezárom a szavazást, igen, 15-11 arányban elfogadtuk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 17-9 arányban 56, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 mellette Ellenet tartózkodás elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette Ellenet tartózkodás elfogadtuk, és a módosított véleményről most név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 14 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett és két ellenszavazattal. Köszönjük szépen Lola Sáncheznek. Ezzel lezártam ezt a szavazást. Még egy szavazásunk van, ez is nagyon fontos, az MFF-ről szól, több éves pénzügyi keretről. 18-as napi rendi pontnál tartunk. Időközi jelentése 2021-27 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről, ez a mi véleményünk, amit a Költségvetési Bizottságnak hívunk. Ugye? Nem az intának, a budgetnak csináljuk. Itt a, az van itt a jegyzetemben, hogy inta, de ez biztos nem jó és Zeljan Azovko asszony ennek a kérdésnek a illetékese. Szeretné, szeretne valamit mondani a szavazás előtt? Nem jó, akkor szavazzunk. Egyes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes mellette, ellene. A tízest fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. The vote's closed. Lezárom a szavazást. 16-10 arányban elfogadom. And so then on amendment three. Hármas módosító. Akkor ezt most elfogadtuk? Akkor a hármas okafogyottá válik. A tízes, a tízest elfogad, elfogadtuk, igaz? Elnézést összekevertem, nem a hármas, hanem a négyes. Jó, akkor név szerinti szavazással szavazunk a hármas módosítóról. Megnyitom a szavazást a hármasról. Név szerinti szavazást, ezt a zöldek kérték. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 5-21 arányban. Nem volt tartózkodó. Ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító. fagyottá válik. A nyolcasról viszont szavazni kell. Nyolcas mellette ellene tartózkodó, tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. A nyolcasról szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 hét arányban elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 12-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 6-13 arányban 7 tartózkodónk volt. 13-as módosító mellette ellene tart, ellene tartózkodók. 13-as, hogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 13-as. Votes closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-10 arányba. 14-es mellette, ellen, 14-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elutasítottak. nem, elnézést elfog, elfogadtuk, nagy többséggel helyesbít az elnök, 23-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 23-asról szavazunk. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-9 arányban, 24 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizni fogjuk a 24-est. Lezárom a szavazást. 15-10 arányban elfogadtuk. 25-ös következik. Mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Jó, a 25-ös tudjuk ellenőrizni. 25-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igazuk volt. 12-13 arányban. Elutasítottuk. Igazad volt, Teresa. Föl kell emelni mindenkinek a kezét. Elutasítottuk tehát ezt a módosítót. Kettes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. as következik, 38-as módosító mellette ellene. Tartózkodók ellenőrizzük inkább a 38-asról fogunk szavazni. Nem tudom, hogy az emberek mit csinálnak a kezükkel, de nem emelik. Um, as everyone votes closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 9-15 arányban. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk, a 39-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk, 13-12 arányban, szoros volt. 40-es mellette, ellene. A 40-est is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 40-esről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15-10 arányban. 41-es mellette, ellene, tartózkodók. Ezt ellenőrizni kéne. 41-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-11-ben elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 43-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 44. 44, 45, 46 egyben. Mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as. Jól mondom? Igen, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene 51-est fogjuk ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Everyone... Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 15-10 arányban 50, 2-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, most pedig a záró szavazás következik a véleménytervezetről annak módosított formájában. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. voted, votes closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 21-en szavaztak mellette, egy ellenszavazat volt és hárman tartózkodtak. Zájának. Gratulálunk, köszönjük szépen. Nagyon fontos dolog ez, és nem sokára budgetban, a Költségvetési Bizottságban meg lesznek majd erről a viták. Köszönöm. That concludes the votes. Ezzel a szavazás végére értünk, tisztelt kollégák. Ezzel a szavazás végére értünk. Kérem szépen, hogy aki elhagyja a termet, az ezt csöndben tegye. Okay, colleagues. Rendben, kollégák, tovább lépünk. 19-es és 20-as napi rendi pontokra. Partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az EU és az Afgán Iszlám Köztársaság között. Véleményt adunk az AFED szakbizottságnak, a vélemény előadója Frank Engel. Ez egy egyetértési eljárás az Európai Unió és az Afgán Iszlám Köztársaság közötti partnerség és fejlesztés együttműködési megállapodásról. Fotiga asszony az illetékes Alfred szakbizottság előadója. Ezt az együttműködési megállapodást 2017. februárjában írták alá, és 2017. december 1-én lépett életbe. Annak dacára, hogy ennek voltak olyan elemei, amelyek kizárólagos EU kompetenciába tartoznak. Az Európai Parlament jóváhagyására csak 2018. februárjában nyújtották be. Ez a megállapodás fejlesztési együttműködési rendelkezéseket is tartalmaz, ez esik a mi szakbizottságunk hatája alá. Afganisztán a legnagyobb fejlesztési segély kedvezményezett az EU partnerei között, és ezért nagyon érdekes a szakbizottságunk számára. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a Brüsszel-Afganisztán konferencián 2016-ban nagyon sok mindentről beszéltünk, és egy közös migrációs megállapodást is aláírtunk akkor. A DEVE munkacsoport folyamatos párbeszédet folytat ezzel kapcsolatban. Most Frank Engelnek adom meg a szót, aki sokkal jobban tájékozott a témában, mint én, úgyhogy érdeklődéssel hallgatunk, Frank. Parancsolj! Merci, Linda! Köszönöm, Linda! Hát nem arról van szó, hogy sokkal elmélyültebben ismerem a helyzetet, mint ahogyan itt valamennyien. Itt van egy probléma, Ugye Afganisztán nagyon hosszú ideje van támogatási figyelmünk középpontjában. Ugyanakkor itt, hogyha valami is fejlődik vagy mozog, akkor itt csak a rossz irányba van ez, azt hiszem. Az első bekezdésben, az a véleményem első bekezdésében szerepel ez, ami leírja azt, hogy mi is az, ami nem működik. Körülbelül 3,6 milliárd eurót adtunk 2016-ig ennek az országnak, és ezen kívül a nemzetközi segély is odáramlik. Hát ez azért sok pénz egy olyan országban, ami nem hatalmas. Ugye 38%-ról 55%-ra növekedett 2017-ig a szegények aránya ebben az országban, és nem csupán szegénységben élnek az emberek, hanem bizonytalanságban, egyre növekvő bizonytalanságban. Ugye itt a választásokra majd október 20-án kerül sor ebben az évben, a helyhatósági választásokra. És hosszú ideje először választanak parlamenti képviselőt az afgánok, 5 vagy 5000 választási iroda lesz az országban, de fennáll a veszély annak, hogy ezek nem nyitnak meg a bizonytalanság miatt, ugye a talibánok, az iszlám állam befolyása miatt az ország északi részében, és megfélemítik akár az ENSZ választási megfigyelő misszióját is. A biztonsági mérleg az elmúlt hónapokból katasztrofális, A legsötétebb mérleg ez, több mint 5000 polgári áldozatról tudunk. 1600 ö, volt az elmúlt években az elhunytak száma, tehát ez röviden a helyzetkép. Itt van ez az együttműködési megállapodási tervezet az EU és az Afganisztán köztársaság között. Nem tudom, hogy hogyan is lehetne lemondanunk szakbizottságként egy ilyen kezdeményezésről, ugyanakkor sajnálatos, hogy nem konzultáltak velünk előzetesen, mielőtt megszületett volna ez a javaslat. Ugyanakkor azt hiszem, hogy jó okkal bekapcsolhattak volna korábban ebbe a folyamatba minket, és ezt más alkalmakkor is hangoztattuk már. Kötelességünk kimondani, hogy továbbra is Afganisztán oldalán kell állnunk, segítenünk kell a polgári lakosságot egy olyan környezetben, amikor is az, aki kormányoz vagy kormányozni akar, valószínűleg nem előnyösen végzi ezt a tevékenységet. Hát sajnálatos ez ebben az országban azon segítségnyújtás mellett, amit mi nyújtunk, de hát humanitárius okok miatt nincs túl sok választásunk máshogy eljárni. Talán mindenki, nem mindenki tetszésére szolgál ez a magálpadás, de mégis ezt fenn kell tartanunk. Ennyit tehát. Frank. Köszönöm szépen, Frank, a tájékoztatást. Neuser képviselő kapszót. Uh, <clears throat> thank you very much. Just to add. Köszönöm szépen csak pár szót hozzátennék ahhoz, amit Frank mondott. Azt mondta, hogy nagyon későn vontak be minket, a szakbizottságunkat. A ma reggeli eszköz talán jobb együttműködésre adna lehetőséget az AFET és a DEVE között. Frunculik a képviselő úr nevében szólalok fel, aki nem tudott ma hozzászólni, és a csoportunk árnyék előadója. Afganisztán olyan ország, ami nagyon fontos a nemzetközi fejlesztési együttműködés szempontjából. Konfliktusok dominálják a helyzetet Afganisztánban már régóta, ez kihatása van számos afgán életére, és annak dacára, hogy az elmúlt években nőttek a, az életminőségi mutatók, rendkívül törékeny a helyzet, és ez a további javulást akadályozza. A szoros koordináció a fejlesztési együttműködés tekintetében, illetve a szolgáltatások együttműködés révén való javítása prioritások. Költségvetési támogatást is kap Afganisztán, ez a fejlesztési prioritások erőforrásait hivatott növelni, így módon növelve a gazdasági növekedést és csökkentve a szegénységet. A korrupció ellenes küzdelem és a kormányzás javítás is szükséges, valamint az, hogy megfelelő kondíciók legyenek a felhasználáshoz. Ez pozitívan hozzá fog járulni remélhetőleg az ország fejlesztéséhez és irányításához. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy sajnálatosnak tartjuk azt, hogy hiányzik az ellenőrzés és a demokratikus ellenőrzés a közös előremutató útról szóló döntés kapcsán, és az EU fejlesztési támogatását Afganisztánnak nem szabadna a migráció szemüvegén keresztül nézni. És nem szabad, hogy a migráció kezelését feltételül szabjuk a támogatásnak. A támogatás hozzájárul a nők és férfiak egyenlőségéhez, amielőtt még mindig nagyon sok akadály áll. A nők ugyanis nem vehetnek teljes mértékben részt a közéletben. Mindazonáltal a mindennapi erőszak és a konfliktusok akadályozzák a fejlődést, ezen a területen még óriási előrelépésre van szükség. Fontos, hogy prioritási sorrendet áruljunk, állítsunk fel, ez a védelem és a nők helyzetének javítása lenne számunkra Afganisztánban. Köszönöm szépen, nem látom, hogy bárki más szót kért volna, úgyhogy nekem egy kérdésem van, nem tudom, a bizottság erre válaszolni tud-e, de az egyik legnagyobb donorai vagyunk Afganisztánnak kik a többi donorok a nemzetközi közösség részéről, kik segítenek még Afganisztánon. Például az USA ad pénzt, tehát és, és milyen arányok vannak a többi donor és közöttünk. És egyébként egyetértek azzal, amit Frank és Norbert mondtak. Olyan országról van szó, ahol szükség van a kötelezettségvállalásunkra, de a helyzet nagyon nehéz. A külügyi szolgálathoz és a bizottsághoz is fordulok az a kérdésem, hogy milyen lehetőség van arra, hogy béke legyen, és egy hosszú távú prosperitási időszak alakuljon ki. Jelen pillanatban hogy néz ki a helyzet Afganisztánban? A DEFCO-tól Stephen Luck, Stefan Luck, a külügyi szolgálattól pedig Tomás Noki és Alena Pakupoa Paput van jelen. Nem tudom elolvasni a saját kézírásomat, elnézést. Nem tudom, ki kíván először hozzászólni, a külügyi szolgálat vagy a bizottság. Alina Papucs parancsoljon. Thank you very much for the floor, Mrs. Chair. Um, we would like a... Um, Köszönöm szépen, elnök asszony, a külügyi szolgálat részéről és a bizottság részéről is szeretnénk köszönetet mondani a pozitív véleményért, amit az egyetértési eljárásban adtak. Ahogy tudják, partnerségi és fejlesztési együttműködési megállapodás az első jogi szempontból kötelező érvényű megállapodás az EU és Afganisztán között. Ez előre viszi egy magasabb szintre a két egység kapcsolatát, és nagyon fontos eleme az EU-Afganisztán stratégiájának. Hangsúlyoznám, hogy az EU fenntartja és növelni is fogja hosszú távú kötelezettségvállalását Afganisztán felé. Továbbra is megbízható partnerek akarunk lenni az afgánok számára a béke és a prosperitás elérésében. Afganisztán az egész régió szempontjából fontos. 2017-ben fogadták el fogadtuk el az EU-Afganisztán stratégiáját, jelen pillanatban ennek a végrehajtásán dolgozunk. Ez a megállapodás nagyon komoly szerepet játszik ennek a stratégiának a végrehajtásában. Megkezdtük a megállapodás korai végrehajtását ideiglenes alkalmazása révén. Két együttesülést is tartottunk, ahol fontos problémákat vitattunk meg, mint például emberi jogok, a nők, helyzetének a javítása, nők és férfiak egyenlősége, kereskedelem, beruházás, regionális együttműködés. És várjuk azt a pontot, amikor az összes tagállam ratifikálja majd ezt a megállapodást, és ezután az összes ebben felsorolt területről fogunk tudni tárgyalni. Egyetértek az elhangzottakkal, valóban Afganisztán sajnálatos módon továbbra is nagyon sok kihívással áll szemben a biztonság területén, a gazdaság területén, a politikai téren közelegnek a választások, de részünkről folytatni, folytatni fogjuk az erőfeszítéseket, hogy egy afgánok által vezetett és afgán kézben lévő béke folyamat induljon be. Próbálunk ebben segíteni, és az Európai Unió készen áll egy igazi béke folyamat konkrét lépéseinek a kidolgozásában való segítségnyújtásban. Az afganisztáni Genfi miniszteri szintű konferencia novemberben, ez lesz a következő lépése a brüsszeli Afganisztán konferencia után, ami 2016-ban volt, itt fogjuk majd összefoglalni, hogy milyen haladást sikerült elérnie a két évvel ezelőtti brüsszeli konferencia óta Afganisztánnak. Ezen kívül megpróbálunk majd haladni a regionális konszenzus elérésében is, a regionális stabilitás és béke érdekében. Folyamatosan dolgozunk tehát a témán, és folyamatosan tájékoztatjuk a parlamentet. A bizottság szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Négy gyors megjegyzés a részünkről, ha megengedi. Megfigyeltük, hogy nagymértékben növekedett a szegénység szintje Afganisztánban. Fontos különbséget tenni. Az egyik oldalról azt látjuk, hogy világos haladás történt, nyilvánvaló haladás bizonyos szociális mutatók tekintetében, az egészségügy vagy a fiatalok írni-olvasni tudása, a biztonságos vízhez és csatornázáshoz való hozzáférés, és ezek egy sikeres kormányzati és fejlesztési partneri erőfeszítés eredményei. Közben az bizonytalanság, a munkanélküliség és a szegénység nő. Ennek azonban más okai vannak, eh, mint az általánosan romló gazdasági helyzet. A visszatérők nagy száma és a biztonsági kihívások, valamint a klíma is jelentős szerepet játszanak ezen romló tendenciákban. konzisztens mintázatként azt látjuk, hogy a nők továbbra sem vesznek részt a közélet semmilyen formájában, és ezt meg kell változtatnunk, ezen dolgoznunk kell a fejlesztési együttműködés során. Elnök asszony, önmagában az a tény, hogy tudunk arról, hogy növekszik a szegénység, annak köszönhető, hogy működik a fejlesztési együttműködés 2017-ben a mi támogatásunkat történt a fejlesztési vizsgálat, amiből megállapítottuk, hogy milyen körülmények uralkodnak a, az emberek körében. 2016-ban egy új stratégiát indítottunk be, 10 országos prioritás terv jött létre, ehhez kapcsolódik hat ágazati terv, ezeknek a Ezeknek a félidős felülvizsgálatára most kerül sor, a kormány prioritásaihoz igazítjuk a programjainkat, a nőket illetően. Számos különböző megközelítés létezik. Az ENSZ biztonsági tanácsi következtetések, amik erre vonatkoznak, illetve az afgán nemzeti prioritási terv, ami támogatja a nők gazdasági helyzetének javítását, összekapcsolódnak a mi államépítési szerződésünkkel, és ezen túlmenően van egy sor kisebb, de nagyon komoly programunk, amik a nők politikai életben és közéletben való részvételét, valamint a civil társadalmi szervezetekben való szerepük megerősítését célozzák. Nagyon pozitív tapasztalatunk van az államépítési szerződés kapcsán, most nem akarok részletekbe menni, de hangsúlyoznám azt, hogy ez párhuzamos a konkrét technikai segítség nyújtással, amit a reformokhoz nyújtunk a közfinanszírozás irányítása területén, többi intézmény létrehozását támogattuk-e kapcsán Afganisztánban az igazságügyi rendszer, a rendőrség és a korrupció elleni fellépés segítése érdekében. És az ön konkrét kérdésére reagálva, elnök asszony, az Európai Unió és a tagállamai együtt jelen pillanatban a legnagyobb fejlesztési támogatói Afganisztánnak. Ezek a brüsszeli konferencia 2016-os adományozói ígéretein nyugvó adatok az Európai Unió költségvetését tekintve, és ezt is számba véve körülbelül a közepes támogatók között vagyunk. Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság a legnagyobb donorok ezen belül. Most sajnos a számokat nem tudom elmondani, de szívesen utána nézek. Béke. Nos, szakmai szempontból muszáj optimistának lennünk. Az Afganisztánról szóló Genfi konferencia én is megerősítem, hogy hamarosan elkövetkezik. Ez egy politikai folyamat, ahol talán sikerül megállapodásra jutni a békéről, de szociális és gazdasági folyamatra is szükség van, hogy a béke meggyökerezzen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Judith Sargentini. Mielőtt megadom a szót, ez korábban kellett volna. Lengyelországban egy le- Lengyelországból egy látogatócsoport érkezett, üdvözlöm Önöket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és remélem érdekesnek találják a mai ülésünket. Judit, parancsolj! My apologies for coming. Köszönöm szépen, elnézést, hogy késtem, és elnézést, hogyha fölteszek egy olyan kérdést, amire már válaszoltak, de akkor nem kell szólni. Nem csak ma beszélünk itt Afganisztánról, holnap a Libe szakbizottságban, illetve a delegációban, az afganisztáni delegációban fogunk, fogjuk ezt a témát előrehozni. Két évvel a közös úton, két évvel a közös úton erről fogunk beszélni, és ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy nem volt egyértelmű az, hogy az Európai Unió a repülőtér kibővítését fogja finanszírozni. Kabulban kapacitást kellett volna építeni a repülőtéren, hogy a hazatérőknek, a hazatérők ezt megfelelő körülmények között tudják tenni. Nem tudom, hogy a fejlesztési segélyen belül erre találtak-e lehetőséget, vagy nem. Szerintem jó helyen teszem fel a kérdést, ha ezt megteszem. A másik pedig hogy nem csak az Európai Unióból tértek vissza Afganisztánba, hanem kényszer, kényszer hatására Pakisztánból is. És ha jól tudom, mindkét esetben, mindkét esetben az Európai Unió finanszírozása segített. Kérdésem, hogy mi a helyzet a visszatért személyekkel, tehát akik az EU-ból vagy a szomszédos országokból tértek vissza. Az imént felvázolták, hogy a biztonsági helyzet Afganisztánban nem hogy javulna, hanem romlik. Ennek milyen hatása van a visszatérő személyekre, ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Ezeket a konkrét kérdéseket még nem tették fel, talán a bizottság, hogy ki fog erre válaszolni. Mi történt a pénzzel? Akkoriban tudom, hogy itt vitatkoztunk ezen a szakbizottságban, hogy mi történik majd ezzel a finanszírozással, vagy hát a repülőtér kérdése, az is érdekes. Elnök asszony, nyilván nem tudok semmit se előre bocsátani egy olyan vitára nézve, ami holnap, amire holnap kerül sor, ennek nincs is felhatalmazásom. A fejlesztési együttműködési támogatásunk célja leginkább hogy az Afganisztánba visszatérők, illetve az Afganisztánon belüli menekültek hosszú távú integrációját segítsük. Ehhez kapcsolódnak egyéb intézkedések, például Iránban, de ott nem az integrációt célozzuk meg. Ha megnézzük a csomagot, 210 millió euróról van szó. 2016 óta ennyit ajánlottak erre föl. Itt három fázisról beszélünk konkrétan, az a közvetlen segélynyújtás, humanitárius segélynyújtás megérkezés után történik, amikor az emberek bárhonnan is, de visszatérnek Afganisztánba, akkor ezután következnek a középtávú integrációs intézkedések, például szakmai képzés, és aztán van a hosszú távú integrációs erőfeszítés, ott a befogadó közösségekkel működünk együtt, illetve visszatért személyekkel. Az összes visszatérő személy igénybe veheti ezeket, de a kedvezményezettek legnagyobb része Pakisztánból és Iránból érkezik vissza. Valójában nem a visszatérítést, a visszatérést segítjük, hanem a, tehát nem a fizikai visszatérést, hanem a visszatérés után a beilleszkedést. És hát természetesen Iránról még meg kell jegyezni azt, hogy ott körkörös migrációs mintákat láthatunk. Ami a kabuli repülőtér építkezését illeti, azt hiszem, hogy a kormány egy külön területet alakított ki, a megérkezőknek, tehát egyfajta segítséget nyújtanak a visszatérőknek, az adminisztratív formalitásokban segítenek nekik más infrastruktúráról, vagy ilyen projektről nincs tudomásom. Jó, Judit, ez megfelelő válasz? Hát nem igazán. Az integrációról általánosságban kaptam egy választ. Nyilván nem kívánok, nem kívánom azt megállapítani, hogy kinek mi a felelőssége. A kérdésem az, hogy hogy állunk az integrációval? adva vannak a visszatérő személyek, és adva van egy társadalom, ami egyre kevésbé biztonságos. Ez csak kihívás, nem? Holnap a Libében lesz erről egy vita. Tudom, hogy erről elég sok vélemény van. Két és fél éve volt már, amikor erről mi vitáztunk. Az EU-n belül akartuk felhasználni e, a finanszírozást, hogy, a, hogy elszállítsuk, hazaszállítsuk az afgánokat, és akkor emlékszem, hogy az infrastruktúráról is beszéltünk, de szerintem ez is, meg az előző is mind valahogy kikerült a finanszírozásból. Remélem valami jó dologra költötték. Linda, én úgy látom, hogy a parlament problémájának, a problémájára ez egy nagyon szép illusztráció, mert holnap nem arról fogunk beszélni, hogy a fejlesztési segély mennyiben segíti az integrációt. Mi arról fogunk valószínűleg beszélni, hogy egyáltalán el lehet-e szállítani az embereket, vissza lehet-e fordítani az embereket az EU-ból Afganisztánba. De szerintem valakinek csak kéne figyelni azt is, hogy az integrációt megfelelően tudjuk segíteni, a fejlesztési segélyeket, tehát az embereknek lesz-e új esélyük, lesz egy második esélyük. Lehet, hogy most erre senki nem tud nekem válaszolni. De pénzt költünk erre. És hogy integráljunk az embereket egy olyan társadalomba, ahova nem akarnak integrálódni, illetve egy olyan társadalomba, amely egyre szegényebb és egyre kevésbé biztonságos. Hát az is elképzelhető, hogy egy külön kérdést kéne akkor beterjeszteni. A bizottság szeretne most még valamit mondani? Uh, uh, Nem. Ha megengedik, akkor azt mondanám, hogy ez egy nagyon konkrét kérdés, egy nagyon komplex témáról, és nagyon szívesen adunk erre egy uh, kiterjedt választ. Jó, hát akkor be fogunk terjeszteni egy választ, egy kérdést, de igaza van, tudnunk kell, hogy milyen projektek, vagy nyilván vannak projektek, és a projekt eredményéről egészen biztosan vannak elemzések, hogy ezeknek mi a hatása, erre majd visszatérünk. Jó, akkor Frank következik. Frank, kiegészítenéd ezt valamivel? No, not really. The only thing that I, uh, the only thing that I... Már nem igazán. Az egyetlen dolog, amit szeretnék hozzátenni, az az, hogy remélem, hogy amit majd mi beruházunk, a többiek beruházunk, a rengeteg kötelezettségvállalás, mármint hogyha teljesítjük őket, oda fog vezetni, hogy stabilizálódik ez az ország. Amit eddig láttunk 2011 óta, épp az ellenkezőjét mutatta, függetlenül, függetlenül attól, hogy a vezetőségről lett volna szó, vagy választásokról. Afganisztán belseje rendkívül instabil, rendkívül hullámzó a helyzet, és gyakorlatilag az állami kontroll teljes hiánya tapasztalható. Ha így folytatódik a dolog, akkor egy ponton felmerül a kérdés, hogy érdemes-e továbbra is támogatni az országot, mert hogyha a támogatás azt jelenti, hogy több milliárd eurót mobilizálunk, és egy csomó nulla az eredmény, akkor azt a sok milliárd eurót hát eredmények nélkül nem biztos, hogy el akarjuk költeni. Ha a statisztikai eredmények olyanok, hogy azt látjuk, hogy az évek során a rendkívüli szegénységben élők, biztonság nélkül élők száma nő, akkor valami nagyon nagy baj van. Tudjuk, hogy mi a baj, és azt is tudjuk, hogy nem könnyen kezelhető ez a probléma. A biztonságról van szó, területek feletti ellenőrzés visszanyeréséről, ezek nélkül, amit mi az afgánok támogatására szánunk nem fog sokat jelenteni, mert nem fog konkrétan eljutni az afgán emberekig, ezt mutatják a statisztikák is. Remélem, hogy az elkövetkezendő évek statisztikái jobbak lesznek, de hát sajnálatos módon nem vagyok túl optimista. Igen. Az USA védelmi biztonsági politikájára költ, az Európai Unió soft powernek tartja magát, és ezért vagyunk ilyen nagy donorok Afganisztánban. Hát kollégák, ezzel lezárhatjuk a 9, 19-es és 20-as pontokat. Október 17 dél a módosítók benyújtásának határideje, november 23-án szavazunk, a 21-es napirendi pont következik a Nőjogi és Esélyegyelőségi Bizottsággal közösen négykor kezdjük a munkát. Mimica biztos úr és a Nőjogi Szakbizottság tagjai is érkeznek, majd az eu reflektorfény kezdeményezése a nők és lányok elleni erőszak felszámolása érdekében címet viseli napi rendi pont. A csütörtöki nők és fiatal lányok nemzetközi napja alkalmával tartjuk ezt az ülést, egy aktivista Alkata Mripa is érkezik négy órakor, addig felfüggesztem az ülést.